Először a Negrescu jelentéssel, a globalizációs alapról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Novakov jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fernández jelentés, költségvetés módosítás tervezett egyes módosítás, ki van mellette, kérem tegye fel a kezét, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Ötös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E preambuló bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint szavazunk az egész módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a STILES jelentés. A számvevőszék tagjának kinevezése Számó Jereb úr. Titkos szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Soltész jelentés következik. A számvevőszék egy tagjának kinevezése, Mikelis Koszlovsz úrról van szó. Titkosan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szoltes jelentés következik, az államvevőszék egy tagjának kinevezése, Jan Gregor úrról van szó, továbbra is titkosan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk továbbra is szólt és jelentés következik. A számvevőszék egy tagjának kinevezése címmel Ladislav Balko úrról van szó, továbbra is titkosan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egy számbevőszék tag kinevezése, Janusz Wojciechowski úr, Továbbra is titkosan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a glifozát hatóanyag jóváhagyásának megújítása az ENVI bizottság javaslata. Első bekezdés 44-es módosító, a név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 9-es módosító, még mindig az első bekezdésről van szó. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös, megint csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második bekezdés, 10-es, 9 részben szavazunk. Első rész, ki van mellette, tegye fel a kezét ellene. Ki tartózkodik, meg, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész, kész feltartása, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatodik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetedik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcadik rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilencedik rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 45-ös óka fogyottá válik, 11-es, de van egy szóbeli módosítás Lelai képviselő részéről, parancsoljon. Il microfono, prego. Kérem, a mikrofont kapcsolja be. Most működik? Igen, nagyon jó, jó köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, a kompromisszum érdekében kedves kollégák, azért, hogy a az véleményeket közelítsük, és az eltérő véleményeket, a következő módosítót szeretném javasolni a 11-es bekezdés első részéhez. Tehát kérje a bizottságot, hogy a glifozát megújítását maximum 7 évre engedélyezze, a 1107-2009-es rendelet már visszavont egy aktív anyagot egy bizonyos időszak alatt, a, hogyha nem felel meg a jóváhagyási kritériumoknak. Köszönöm. Van-e ellenzé, ellen, ellene valaki? Feláll 40 képviselő? Nem? Akkor a 11-es módosított, ilyen szóbeli módosítással két részben szavaztatom. Az első rész következik, megnyitom a szavazást. Elnézést, akkor várjunk csak egy kicsit. Elnézést kérek. Van 40 képviselő, aki ellen, ellenzi ezt a javaslatot? Azt gondolom, hogy igen. Ci e eh, Elnézésüket kérem, mi a probléma? Nem, nincs túl késő, mert nyilvánvalóan, elnézésüket kérem, egy pillanat. Elnézésüket kérem, nyilvánvalóan az, azok a kollégák, akik ellenzik, ö, hagyományjal rendelkeznek, és azt tették, amit kértünk tőlük, tehát kértük, hogy álljanak fel, akkor tiszteletbe kell tartani azt a lehetőséget, hogy ellenezzék. Volt 40 képviselő? Így elutasítottuk a szóbeli módosítást. Akkor nézzük a két részét a 11-es módosítónak. Az első részről név szerint szavazunk, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A 20-as okofogyottá vált, a 46-osról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 47D. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os készfeltartással szavazunk, ki van mellette. Ellene. Ki tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es készfeltartásra szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 48-as. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es két részben szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es. feltartással szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 38-as. 37-es, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 38-as készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as. Két részben szavazunk, készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51D. Készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21. kész feltartással szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. D preambulum bekezdés. 39D módosító következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es. D. Preambuló bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. E preambulum bekezdés, 40D módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas. Két részben szavazunk. Első rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító, kézfeltartással első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 41-es mellette, ellenőrizzük? Jó, a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es módosító. Készfeltartással szavazunk. Ja, bocsánat, nem. Nem, a 41-es okafogyottá válik. Ó, preambulum bekezdés, 5-ös módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. R preambulum bekezdés, 42D módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. U, preambulon bekezdés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A 43D módosítóról Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Dupla módosít, ö, preambulum bekezdés, 8-as módosító, készfeltartásra ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as. Megint név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es kész feltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 25-ös módosító, ellenőrizzük? Jó, akkor a 24-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os feltartással. ki van mellette, ellene, kitartózkodik, ha nem emelik fel a kezüket, egyszerűen nem tudom eldönteni. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító. Kézfeltartása, aki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük, akkor a 27-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 28-as. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es készfeltartása, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 30-as készfeltartása, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es. Kész feltartással szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, hogy jobb lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most a állásfoglalás indítványról összességében szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig Következik a Kárnyélte jelentés, az unió szerepe a változó globális környezetben. Kikért szót? A harmadik bekezdés után egyes módosító három részben szavazunk róla. Első rész kész feltartása, ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész. Kész feltartásra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész, megint név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés, eredeti szöveg három részben, név szerint szavazunk az elsőről, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, harmadik rész, továbbra is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es bekezdés, eredeti szöveg. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es bekezdés, három részben szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmadik rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es bekezdés, eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es bekezdés eredeti szöveg. Két részben szavazunk. Első rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15. bekezdés, eredeti szöveg két részben szavazunk készfeltartással, első rész ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as bekezdés két részben, első rész készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, Tartózkodás? Elfogadtuk. 26-os bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös bekezdés, kettes módosító, ki van mellette, készfeltartásra szavazunk, ellene, tartózkodás elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés, eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az N preambulum bekezdés al címe, eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. De ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk végszavazás következik az állásfoglalási tervezetről. Megnyitom a szavazást, mert név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Árnyéti eh, előadónak. Következik most pedig a Meszerics jelentés az EU közép-ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata, harmadik bekezdés, eredeti szöveg három, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 65-ös bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, kérem, tegye fel a kezét, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 100 Ellenőrizzük? Jó, akkor a második részt ellenőrizzük, a 110-es bekezdésről már is megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Fel kell tenni mindenkinek a kezét. 149-es bekezdés. Eredeti szöveg mellette. Ellene. tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 145-ös bekezdés, egyes módosító, kész feltartásra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik, név szerint az állásfoglalási tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, Meszerics képviselő úrnak. Most pedig következik az az állásfoglalás, ami a Zika vírussal foglalkozik, az MB tollából. Hetedik bekezdés, ötös módosító, készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító. Jó, ellenőrizzük. Ötös módosító, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító, készfeltartással szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes bekezdés első módosító készfeltartással mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as bekezdés eredeti szöveg két részben készfeltartással első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös bekezdés eredeti szöveg 5 részben első rész készfeltartással mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, kész feltartása mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész, kész feltartása, jó, ellenőrizzük a harmadik részt. Megnyitom a szavazást. Nem, a harmadik részről mondja az elnök úr. Nem, nem a másodikról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Készfeltartása. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötödik rész. Készfeltartása mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító 19-es bekezdés. Készfeltartása mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 19-es bekezdés fogyott 33-as két részben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. M preambuló bekezdés, 4-es módosító mellette, készfeltartással, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. U preambuló bekezdés. Hármas módosítók, kész feltartásra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. Végszavazás a teljes állásfoglalás tervezetről mellette, tegye fel a kezét ellene, tartózkodás, elfogadó. Most pedig a lengyelországi helyzetről szavazunk. De mielőtt az állásfoglalás tervezetről szavaznánk, Kamál képviselő szeretne valamit mondani a szavazásról. Ő két szót, parancsoljon önni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében eh, szerettem volna a Lengyelországgal kapcsolatos eh, szavazást lezárni a 185-ös és a 190-es szabályok értelmében. Timmermans egy, alelnök egyeztetett a jelengyel kormányjal konstruktív módon, és folytatódnak a párbeszédek. Én arra kérem önöket, hogy az említett találkozók utánra halasszuk a szavazást. Sokkal fontosabb, hogy barátságos megoldást találjunk, ezért Fontosnak tartom, hogy mindannyiunk érdeke, hogy folytatódjanak a tárgyalások a lengyel kormányzat és a bizottság között, hogyha nem a politika motiválja, a pártpolitika ezt a szavazást, akkor gondolom a ház elfogadja, fog, el fogja fogadni szerény kérésemet. Akkor ha hallottunk egy emellett szóló érvet, Viznyeszka képviselő is mellette szeretne szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Január 15-én arra kértük az Európai Bizottságot, hogy nyilatkozzon a bizottsági beavatkozás jogalapjáról, hiszen beavatkoznak Lengyelország belügyeibe. Három hónap eltelt azóta, nem kaptunk választ. A válasz határideje egyébként 6 hét. A bizottság képtelen megadni, hogy milyen szerződéses alapon próbál beavatkozni, nincsen ilyen jogalap. A belső ügyekbe való beavatkozás, egy tagállam belső ügyeibe való beavatkozás ellentmond az Európai Unió szerződéseiben megfogalmazott elveknek. Én is azt kérem, hogy halasszuk el a szavazást addig, amíg a jogalap ra való hivatkozás meg nem történik. Ez ellenkező esetben az európai jogokat csorbítjuk. Lengyelországnak úgy okozunk át, hogy Európának is. Tisztelt képviselő, egyértelmű volt. Van-e valaki, aki ellene kíván szólni ennek a javaslatnak? Pitella elnök úr, parancsoljon! Szeretnék, szeretnék emlékeztetni mindenkit itt a tisztelt házban, hogy egy ország szabadon dönthet az Európai Unióhoz való csatlakozásáról, és nem lehet erőltetni ezt. Az állampolgárai döntenek erről. De ha belép akkor tiszteletbe kell tartania azokat a szabályokat és döntéseket, határozatokat, amelyeket az EU hoz. Ma un legittimo e doveroso interesse. Teljesen legitim érdeke ez egy európai intézménynek, amelynek egyébként a saját családjához tartozik, mert Lengyelország a családunk tagja, és igenis érdekel minket az lengyel állampolgárok érdeke. Ez az állásfoglalás a Velencei Egyezményből született. Egyértelműen beszéltünk, és kérjük, hogy a lengyel hatóságok is tiszteletbe tartsák. Köszönöm szépen, Pitella elnök úr! Most pedig Szavazásra bocsátom az elnapolást, ahogy Kamál képviselő javasolta. Név szerint fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Úgyhogy akkor az öt frakció, az öt politikai frakció javaslatáról szavazunk. Tizedik bekezdés, hármas módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító P, preambulum bekezdés készfeltartása, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. A P preambulum bekezdés után kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor végszavazás következik az állásfoglalási javaslatról. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Itt ezzel véget ért a szavazás, és következik a szavazat, magyarázat. Várunk egy-két percet, hogy a kollégák kifáradjanak a teremből.